Colleagues, may I have attention? Kedves kollégák, figyelmet kérek. Shall we welcome again to Mindenkit szeretettel üdvözlök újból Brüsszelben a nyári szünet után. Remélem, hogy a mindenki jót pihent. Tulajdonképpen Eh, én, nekem hiányzott ez, és amikor megjöttem Brüsszelbe, akkor eh, akkor vettem igazából észre, hogy az eső mennyire hiányzott nekem. Nézzük akkor most a napi rendet. Gondolom, hogy mindenkinek megvan a napirend tervezet. Ugyanakkor lenne néhány megjegyzésem ezzel kapcsolatban Jörg Leichtfried kollégánk, aki az előadója az egyik anyagnak, egyik témának, amelyről ma szavaznunk kellett volna, azt kérte, hogy hagyjuk ki a 15-ös pontnak a megvitását. Ez az a két felhasználású cikkek és technológia felhasználásával kapcsolatos. Ez a 13-as napi rendi pont, nem a 15-ös, tehát a kettős felhasználás a termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszerről szóló. Aztán a bizottság tudatta velünk, hogy az Energia Főbizottság a 14-es pont megvitatásában nem tud részt venni. Ez a pont az európai energiastratégiáról szól. Kért valaki szólt? Kader? Csak Annyit szeretnék a 12-es ponttal kapcsolatban kérdezni, hogy a vitát, az eszmecserét elhalaszthatnánk-e, mert vannak még frakciók, akik eh, nem jelölték ki a jelentéstevőt, köztük az enyém sem. Tehát ezért szeretnénk, hogy a Strasbourg plenáros után történne azért, hogy a különböző frakciók kijelölhessék a jelentéstevőt. Jó, akkor ezt a pontot elhalasztjuk egy későbbi időpontra. Jó, tehát akkor a 12-es pont sem lesz. Más ellenvetés nincsen a napi rendel kapcsolatban, akkor elfogadodnak nyilvánítom. A második napi pont a A két utóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ez a június és a júliusi ülés jegyzőkönyve. Jó, hogyha nincsen megjegyzés vagy ellenvetés, akkor az ülés végére elfogadottnak nyilvánítjuk. Hármas, az elnök közleményei. Ahogy ez szokott lenni, ezt az ülést is közvetítjük az interneten kivéve a zárt körű ülést. Kiosztottuk a különböző anyagokat és a levelezést azoknak, akiket érdekel. Így áttérünk, illetve bocsánat, a, az ötös számú hírújságunkat is elkészítették, és kiváló munkát végeztek a kollégák. Nos, akkor most a szavazás jön, és pedig a négyes ponttal kezdjük. Kérem, készítsék elő a szavazókártyájukat. Az első téma, amelyről szavazunk, a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás. Ennek Juliu Winkler az előadója, az EPP képviselője. Az utolsó júliusi ülésen az öt módosítást elfogadtuk, és a rendelkezésemre álló információ szerint a tanács ezekbe beleegyezett, és az első olvasati megállapodást megtarthatjuk, de előbb Julio Winklernek adok szót, hogyha van valami hozzáfűzni valója. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon rövid leszek, mert már a júliusi ülésen eszmét cseréltünk erről ezzel kapcsolatban, és csak emlékezz arra, hogy ezek a módosítók elsősorban annak a vitának az eredményei, amely az ukrajnai makro szintű pénzügyi támogatásról szóltak. Itt az átláthatóság, a parlament ellenőrzése és más elemes kaptak hangsúlyt. Most pedig a végső szav, záró szavazásra kerül sor, és ez egy nagyon fontos e, ország e, számára nyújt segítséget, amely e, nehéz gazdasági e, helyzetben van, és mi egy e, komoly jelzést küldünk ezzel kapcsolatban, segítségnyújtásunkkal kapcsolatban. Elnök, akkor szavazzunk. Mindenki készen áll, megnyitom a szavazást. Hát a zöldeknél egyel több szavazat van. Kérem szépen próbálják csak ki megint a kártyájukat.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 ki használt még egyel több szavazatot, mint lenne nekik. Jó, hát akkor nyilvánítsuk jónak az eredményt. Egyhangulag történt, ugye, az elfogadás. 20 szavaztak mellette. Gratulálunk az eljelentéstevőnek. Uh, valakinek nem látszott a szavazata, akkor itt kifogást kellett volna bejelenteni a géppel kapcsolatban, te, mert egy ellenszavazatot nem jelzett. Nos, akkor most feljegyezzük, hogy volt egy ellen, ellenszavazat. Jó, elhiszem, hogy tényleg jelezte. Tehát akkor volt még egy ellenszavazat is. Most akkor nézzük a jogalkotási tervezet, állásfoglalás tervezetről a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. No, akkor ez az ellenszavazat megint csak nem látoz, látszik. Ott át tudna ülni valahova? Jó, minden esetre feljegyeztük, hogy volt egy ellenszavazat. Ezzel lezárjuk ezt a szavazást, és gratulálunk eh, Julio Winklernek. Akkor most nézzük az ötös eh, napirendi pontot, az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában résztvevő, vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedése bevezetéséről szóló tanácsi rendelet módosítása. Én vagyok a jelentéstevő, Tehát akkor elektronikusan szavazunk. Amendment number three. Akkor nézzük a hármas módosítást. Nem, ezt visszavonták, tehát akkor a négyes. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Egy tartózkodás. Többiek mellette szavaztak. Ötös mellette ellene tartózkodás, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egy ellenszavazattal. Hetes, hogyha jól látom, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egy tartózkodással. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egy ellenszavazattal. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hangulag. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egy kivételével, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A preambulum beközdések jelen, jönnek egyes mellette ellene tartózkodás egyel ellen, egy ellen szavazattal elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egy tartózkodással záró szavazás. Elektronikusan szavazunk. A módosított bizottsági javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ellene szavazott a kollégánk? Sajnos nem csak a szavazógépe nem működik a kollégának, hanem a mikrofonja sem, tehát a tolmácsok nem tudják letolmácsolni. Nos, akkor most szavazunk a jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy tartózkodással elfogadtuk. Rendben. a korai megállapodás elérésére tárgyalásokkal, tanácssal és a bizottsággal erről is szavazunk. Megnyitom a szavazást, elfogadtuk. Most akkor nézzük a hatos napi rendi pontot, ez pedig a parlament álláspontja a tanács által módosított 2011-es évi költségvetés tervezetről a bizottság módosításával. Peter Strasny a jelentéstevő az EPP-től.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 Ó, nagyon örülök, hogy végre megfogadta a tanácsomat. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Elnéztem, elnézést kérek. Rossz oldalt néztem itt a képernyőn. Amendment. Um, so we now vote uh, paragraph. Most a Ugyanakkor az eredeti szöveg tervezetről, a négyes bekezdésről szavazunk részenként. Az első rész Nem, mégsem szavazunk róla. Ötös. A hatos mód, tehát a ötödik bekezdés, hatos bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. tízes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. tizenegy nem, itt hiba, hibás. A 11-es és a 12-es az nem összeférhetetlen. Tehát össze lehet őket fogni. Tehát akkor nem válik okafagyottá a 12, hogyha a 11-est elfogadjuk. Tehát akkor Most a 11-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 12-es, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene elfogadtuk. És akkor záró szavazás a véleménytervezésről a módosításokkal. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. most akkor a költségvetési sorokkal kapcsolatos módosításokat kell megszavaznunk. Két ilyen módosító van. a 20-21, 67-es és 77-es módosítók, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor a 67-68-as módosító mellette ellene tartózkodás ugyanaz az eredménye, akkor a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal ellene. Gratulálunk Péter Strasztinak. Akkor most nézzük a hetes napi rendi pontot, ez pedig a Stokholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv polgári jogek, kereskedelmi jogi családjegő és nemzetközi magánjogú aspektusairól. Joe Higgins a e, GUE jelentéstevője. Több módosító is volt. Kezdjük az egyessel. mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megnyitom az elektronikus szavazást, mert ellenőriznünk kell. Lezárom. Elutasítottuk. Ismételjük meg a szavazást. Megnyitom a szavazást. Akkor lezárhatom? Na, most már kimondtam, úgyhogy akkor lezártuk, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Akkor alig merem kimondani, hogy lezárjuk. Jó, elfogadtuk. Hatos módosító. Mellette ellenem tartózkodás. ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazást. Ellenőrizzük, mert azt kérte valaki a tízest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény pedig No, akkor most működött a gép. Jó, akkor most lehet az árószavazás a módosított véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Az eredmény pedig az, hogy elfogadtuk. Gratulálunk Joe Higginsnek. Nézzük a nyolcas napi rendi pontot ez pedig a szavazás az európai közösségek általános költségvetésére alkalmazódó költségvetési rendeletről szóló Euróatom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosítása. A Költségvetési Bizottság, az Illetékes Bizottság, Kader Arif, a mi előadónk. Nos, akkor szavazzunk erről az véleménytervezetről. Elektronikusan szavazunk a Kadar Arif féle véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egy szavazat volt csak ellene. Gratulálunk Kader Arifnak. Most akkor vége a szavazásnak. Köszönjük az együttműködést. Most pedig akkor a kilences napirendi pont jön. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 61 előírásának kötelező alkalmazása a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek típus jóváhagyása tekintetében. Metin Kazak az jelentéstevő az ALD részéről és most pedig az ajánlás tervezetet vitatjuk meg. És akkor most Metin Kazak kap szót. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégak! Mint ahogy ön is említette, itt egy ajánlásról van szó, amelyet, amely 61 előírásnak a kötelező alkalmazásáról szól, az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának az előírásáiról, és ez a gépjárművek, az ezekhez tervezett pétkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek tépős jóváhagyatás tekintetében. 1900 re az Egyesült Nemzetek szervezte Európai Gazdasági Bizottságát, és ez az, az, az ENSZ ECOSZOK-nak öt bizottságának egyike, eh, amelyben 56 eh, eh, európai ország és közép-ázsiai országok is részt vesznek többek között. A jogi eszközöknek a keretének a megalapítására a tíz rendeletet hoztak, és az európai jog kötelezővé teszi ezeknek az alkalmazását. A tanácsnak a határozatát kell nekünk most jóvá hagynunk, és ezt a 61 előírást az európai jogba is bele kell venni. Nem csak a műszaki elérésekbe, hanem az administratív és technikai alkalmazkodásában, amely mind az ipari, ipart, mind a nemzeti hatóságokat segíti. Ezen kívül nemzetközi szinten is elfogadtak olyan előírásokat, amelyek segíteni fog a piac javításában. Először is az 58-as ENSZ rendelet alkalmazását illetően. Az iparral is konzultáltak, és nem volt eh, ellenvetés ezzel a témával kapcsolatban. Ezért következményként azt javaslom, hogy mi is eh, hagyjuk jóvá ezeket, eh, az előírásokat, de E, tulajdonképpen hivatalosan még nem fordultak hozzánk, és ezért azt javaslom, hogy akkor szavazzunk a jövő ülésenken, hogyha nem lesznek addig jelentős, lényeges változtatások. A Lisszaboni szerződés alapján az eljárások e, megváltoztak, és épp ezért az eljárást és a jogalapot e, tisztázni kell. A 80 egyes szabályzati pont alapján nem lehet módosításokat benyújtani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ops. Ah, okay. Um, you are right in... Igaza van, amikor megjegyezte, hogy most még nem szavazhatunk, úgyhogy az lenne a bölcs döntés, hogyha a szavazást elhalasztanánk egyelőre, amelyik a bizottság állás nem foglal. Belénk van azonban Soran Helwitz a bizottság részéről, és megadom neki a szót. Kérem, mondja el. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Kazak úrnak is a hozzászólását. És az elvégzett munkát is, hiszen már egy előkészített jelentésről van szó. Én csak röviden szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a kezd, kezdeményezés nem csak az általános biztonsági rendelet keretébe e, e, illeszkedik be, amelyet tavaly hoztunk, hanem egy új megközelítést fogalmaz meg, amely bizonyos e, rendeleteket kötelezővé tesz, Genfi rendeleteket, amelyek az európai jogba is bevételre kerülnek, hiszen ennek az értelme az egyszerűsítés, mert korábbi régi irányelveket megszüntetnek ezzel, és így megmaradunk a, az ENSZ biztonsági szervezetének a keretében. Nos, tehát ez a kezdeményezés, ezt a kezdeményezést július 27-én a tanács is megvitatta, és nem láttak problémát ezekkel kapcsolatban. Az eszmecsere során ugyanakkor a jogalapnak a tisztázását is felvetették, ez majd megtörténik. E, jelenleg is beszélnek róla, de a szeptember 10-i csanácsi ülésen újról beszélnek róla, és akkor ezt továbbítjuk önöknek, és akkor lehet róla szavazni. Köszönöm szépen, elnök úr. Very much. Any other? Köszönöm. Van-e más megjegyzés? a szakbizottság tagjai részéről. Rendben. Köszönöm szépen Kazak úrnak. A tízes napi rendi pont egy hasonló ügy. A százas számú rendelet kötelező alkalmazása az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága százas számú előírásának kötelező alkalmazása a gépjárművek elektronikus biztonsága tekintetben történő jóvágyása során Nos, ahogy a korábbi pontok esetében is keresném Nikola Rinelli urat, és megadom neki a szót. Köszönöm elnök úr. Ahogy említette, ez nagyon egyszerű ügy, sokkal könnyebb, mint a korábbiak. A korábbi 60 Uh, eh, ugye ott 61 darab rendeletről volt szó, itt most csak egyről, a százasról. Ugyanarról van szó, egy ENSZ eh, testület eh, rendeletekkel áll elő, és biztonsági szabványokról beszélünk, hibrid üzemű és elektromos motorral is hajtott gépjárművek biztonságáról van szó. Most hallgattuk meg a bizottság képviselőjét az új keret szabványokról, amelyek az Európai Unióra vonatkoznak. Olyan joganyagot kell tehát előállítanunk, amely lehetővé teszi a hibrid üzemű gépjárművek és elektromos motor által hajtott gépjárművek bevezetését, a piacra, hogy ne kelljen túlságosan szerteágazó engedélyezési eljárásokat létrehozni. Egy egységes jogi eszközről van tehát szó. Igazándiból nincsenek közvetlen politikai eh, vonatkozásai Egyszerűen csak arról van szó, hogy szeretnénk, hogyha minél több olyan gépjármű futna útjainkon, amelyek alig bocsátanak ki káros anyagot. Ez a zöld gazdaság része a közútjainkon, ezt szeretnénk elérni. Ahogy Kazak úr is említette, rajtunk múlik mindez Eh, hivatalosan, eh, ahogy a korábbi alkalommal is, azt javasolnám, hogy, eh, hogy a következő ülés során hozzunk végső döntést, de módosítókra lehetőség van. Az azonban valószínű, hogy a bizottság nem fog véleményt módosítani. Elnök, szeretne valaki ehhez véleményt fűzni? Merci. Oui, juste euh, pour préciser que bon, ce, ce règlement-là, on lui donne une visibilité un petit peu. Euh, tisztázni szeretném, pontosítani szeretném azt, hogy euh, szeretnénk támogatni az elektromos gépjárművek fejlesztését. Szeretnénk, hogyha ezek minél hamarabb a piacra kerülnének. Van olyan rendelet is, amelyet a bizottság nemrégiben jelentett be egy közleményében, ami az európai stratégiára vonatkozik, a tiszta és hatékony gépjárművek eh, területén. Idén áprilisi anyag ez. Szeretem volna jelezni, hogy van ilyen kezdeményezés is. Köszönöm elnök, egyéb eh, szakbizottsági tagok, köszönöm Renádi úrnak. Nos, eh, nem vádolhatnak bennünket azzal, hogy az eljárásokat lassítanánk, Úgyhogy lépjünk át a 11-es napirendi pontra. Átmeneti rendelkezések a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapítások, megállapodások tekintetében ez az úgynevezett grandfathering eh, rendelet, rendelet a, az Európai Uniós tagállamok közötti kétoldalú szerződések vonatkozásában Nyilván tudják, hogy a Lisszaboni szerződés új kompetenciát biztosít az Európai Unió számára, ezért szükség van egy rendelet elfogadására. Több száz két oldalú beruházási megállapodás létezik harmadik országokkal, Jelentéstevőnk Karl Schitter úr, Schlichter úr, és meg is adom neki a szót az első eszmecsere keretén belül, kedves Karl Schlichter, Schlichter kolléga. Köszönöm ennek úr, nagyon izgalmas ez az ügy, nagyon érdekes beszélgetési téma ez. Szeretném, ha mindannyian részt vennének. Úgy gondolom, hogy ez egy új dolog, új felhatalmazás az Európai Parlament részére, hogy ezzel a témával foglalkozhat. És úgy gondolom, hogy az, hogy végül is a közlemény hogyan jelent meg július 7-én, a mögötte lévő események rámutatnak arra, hogy bizonyos konfliktusokra eh, bizonyos sor kerülhet E, az intézmények közötti megosztás tekintetében, de hát e, e, a szerződés egyértelmű, ez európai kompetencia, és mind a három intézménynek meg kell egyeznie egymással abban, hogy hogy kezeli ezt az ügyet. Gondolom a legtöbb kollégám úgy gondolja, egyetért velem, ha azt mondom, hogy beleszólásunk van ebbe az ügybe. Ez a jelenlegi két megállapodásokra vonatkozik. Nos, az Európai Unió jelen pillanatban ugye kiterjeszti a jogosítványait erre a területre, és ez azt jelenti, hogy nagyobb mozgásterünk van a véleménynyilvánítás terén. Hiszen több ezer, legalábbis ezernél több két oldalú megállapodásunk van életben, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy jogbiztonságot, jogi átláthatóságot teremtsünk Úgy gondolom, hogy az az ügy, hogy ezek továbbra is érvényesek mindaddig, amíg az új irányelveket el nem fogadjuk, az új szabályokat meg nem alkotjuk. Nos, ez a párhuzamos érvényesség, ez tulajdonképpen nagyjából rendben van, de szükség van arra, hogy valamiféle sunset klauzula érvénybe lépjen. Ezeknek a megalapodásoknak egy része nagyon-nagyon régi már, és földetlenül aktualizálni kellene egy részük kifejezetten gyarmatias jellegű, gyarmatosító jellegű megállapodás, menjünk oda, szedjük össze, hozzuk el, hagyjunk minden problémát ott helyben. Ez nem egy európai megközelítés. Nyilván a régi és az új szabályozás együttélése az, az nem egy új dolog, ezt mindenki ismeri, mindenki elfogadja de nem lenne helyes, hogyha ezeket a régi megállapodásokat örökre életbe hagynánk. Nem is nem mondhatjuk azt, hogy kereskedelmi politikánk lenne, hogyha több ezer olyan kétoldalú megállapodás van életben, amelyek ellentmondanak a központi a közös kereskedelmi politikának. Tehát az átmeneti időszak szabályozásáról van szó, eldönthetjük, hogy ennek milyen hosszúnak kellene lennie, Másrészt úgy gondolom, hogy eh, a beruházás, átfogó beruházási politikáról is beszélnünk kellene. A harmadik feleket illetően pedig meg kellene beszélnünk, hogy az Európai Bizottságnak a tanács részéről milyen mandátuma lehet, és az Európai Parlament milyen szerepet vállalhat. Egyik ügyben sem léphetünk hátra az új befektetési politikához új jogi alapokra, jogi döntésekre van szükség, hogy frissíteni szeretnénk, és az Európai Parlamentet már részt fog venni. Ezen kívül nem fogadhatjuk el, hogy az Európai Bizottság és a Tanács e, kettesben oldják meg a Indiával, Szingapurral, Kanadával, e, Kínával folytatott tárgyalásokat. Tehát mind a három vonatkozásban úgy gondolom, e, hangsúlyoznom kell, hogy a szerződés értelmében jogaink vannak, az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak pedig meg kell találnia a módját, hogy boldoguljon velünk. Aztán, ha megnézzük a tartalmát, ennek a bizottsági javaslatnak, úgy gondolom, hogy ahogy korábban is említettem, itt van ez a sok régi kétoldalú megalapodás, ezek egy része egyértelműen összeütközésbe fog kerülni az Európai Unió új politikáival, és a bizottság feladata az, hogy ezeket az összeütközéseket, konfliktusokat figyelemmel kísérje. Meg kell határoznunk, hogy mikor és milyen alapon utasíthatják vissza az új megállapodásokat, vagy a régi megállapodások megújítását, életben tartását. Ennek szabályait meg kell határoznunk, és meg kell határoznunk, hogy az Európai Parlament hogyan fog ebben részt venni. A másik ügy, ami egy kicsit aggaszt, az az, hogyha ez eh, az együttélési időszak a régi és az között nem áll fenn, akkor hogy ö, oldjuk meg a kedvezményezett nemzet státusz kérdésével, mit, mit, mit teszünk, mi van akkor, hogyha ezt a státuszt élvezi egy harmadik ország az egyik tagállamban, de a másikban nem, akkor hogyan aknázza alá az egyik két adó megalapodás a másikat, különösen, hogyha a közös európai kereskedelmi politika keretei között szeretnék ezt a gondot megoldani. Ez is olyasmi, amivel az átmeneti időszakban kell foglalkoznunk, de az új politika részeként is megadást kell erre találnunk. Ezen kívül vannak bizonyos minimum követelmények az átláthatóság és a vitarendezés terén, ezek elég zavaros területek a két oldalú megállapodások világában. Titkos bizottságot döntnek el rendkívül fontos kérdéseket, gazdasági kérdéseket. Tehát a meglévő két oldalú megállapodásokhoz sokkal jobb átláthatóságra van szükség, jobb eredmény, jobb egyensúlyt kell létrehozni a beruházók jogai és kötelezettségei között is. Itt szeretnék kitérni arra az ügyre, hogy mennyire fontos az átfogó eh, politika, pontosabban a politikai koherencia. Nem köthetünk megalapodásokat az emberi, környezeti és egyéb jogokról eh, bizonyos államokkal, hogyha vannak olyan kétoldalú megállapodások, továbbra is életben vannak olyan kétoldalú megállapodások, amelyek ezeket a, az elveket, ezeket az értékeket nem eh, veszik figyelembe hiszen ahogy említettem, ezeknek a két oldalú megalapodásoknak egy része rendkívül régi már, és egyáltalán nem felel meg az európai politikák jelenlegi modern céljainak. Ezen kívül sok tagállam, talán eh, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország eh, már most is több száz két adó megalapodása rendelkezik, de vannak új tagállamok is, amelyeknek egyáltalán nincs. Hogy lehet őket bevonni megfelelő módon a meglévő két adott megállapodásokba. Ez az európaiság eh, aspektusának erősítése, és egyúttal eh, az, a versenypálya eh, esélykiegyenlítésének kérdése is ez. Nem lehet ilyen óriási eltérés különböző országok között. Ezzel a problémával is meg kell valahogy küzdenünk. Ezen kívül vannak felülvizsgálati követelmények az cikkek közül az 5-ösben és a 12-esben, mi szerint az Európai Bizottság fel fogja mérni, hogy a tagállamok hogyan tárgyalhatnak tovább bizonyos vonatkozásokat, vagy hogyan fogadhatnak el újakat a meglévő két megalapítások keretei között. Nem kielégítő, hogy nincs javaslat egyfajta sunset eh, határidőre. Van ötletem erről, meg kellene beszélnünk, hogy milyen eh, határidőig kell ezeket eh, kifutatni. Máskülönben ez a több ezernyi kétadó megalapodás továbbra is fenntartja ezt a kaotikus jelenlegi helyzetet. Tehát szeretnék megalapodni a bizottsággal és a tanácssal abban, hogy legyen egy véghatáridő, ami a megalapodásokban van, az be kell tartani, de hogyha több száz régi megállapodás továbbra is itt eh, életben van, akkor az a jövőbeli európai politikákat is alá fogja aknázni, alá fogja ásni, meg fogja gyengíteni. Úgyhogy ezt mindenképpen be kell vonni a vitába. Az Európai Bizottság a saját megállapodásukban egyéb jogi vonatkozásokat is hangsúlyoznak, ez a 9-es cikk ABC pontja, az első az Európai Uniós törvényről szól, nyilván az Európai Uniós jognak meg kell felelnie valamennyi megalapodásnak, a második a különböző jogok átfedésével foglalkozik. Nyilván ezek eh, formál logikai, formál, eh, formális jogi kérdések, de van valami, amit felolvasok, hogy esetleg valakinek nincs itt az anyag. A 9C cikk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 EU politikákról beszélünk, hiszen az egész EU politikának a célja az, hogy integrált legyen, és segítsünk más gazdasági, társadalmi, környezeti problémák megoldásában. És ez jelenti azt, hogy modern gazdaságpolitikánk van, modern beruházás politikánk van. Ezt a szöveget lehet szélesen értelmezni, és lehet nagyon szűken is értelmezni. Én itt szeretném szélesen értelmezhetővé tenni ezt a szöveget ezt mindenképpen meg szeretném eh, említeni. De talán ezen a ponton eh, most abba is hagynám. Nyilván önöknek is van számtalan javaslata. Eh, azt mindannyian tudják, hogy minél hamarabb megkeresnek, Eh, az írásos javaslataikkal, annál nagyobb az esély ennek, hogy ez bekerül a szövegbe. Elnök, nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó elemzést a kérdések, problémák eh, kapcsán. Mielőtt a bizottságnak és a tanácsnak megadnám a szót, szeretném megkérni a többi eh, frakciót, hogy mondják el a véleményeket. Kader például. Merci, président. Moi, je pas grand-chose à, à rajouter à ce que vient de dire. Euh, Nos, mit is lehet ehhez még hozzátenni. Hálás vagyok a kollégámnak mindenképpen, mert a főbb pontokat végigvette, a fő kérdéseket felvetette, amelyek itt felmerülnek a kétoldalú beruházási megállapodások kapcsán de egy néhány pontot én is felvetnék, amelyek újra és újra fontosak. Amikor Ó Sullivan úrról folytattunk tárgyalást júniusban, akkor egy néhány dolog felmerült, és elhangzott, hogy ez természetesen hogy következő hónapokban fontos feladat lesz itt a szakbizottságon belül ez a téma. És a kollégáim is biztos, hogy átérzik azt, hogy, és pontosan látják, hogy a Lisszaboni szerződés milyen felhatalmazásokat juttat nekünk, és nekünk élni kell az Európai Parlament jogosítványaival. És ez külön vonatkozik a beruházásokra. Egyrészt azt mondták, hogy együttes döntés keretében lehetne az átmeneti rendelkezéseket elfogadni, és a parlamentet meg fogják hallgatni, de azt is hallottuk már, hogy már dolgozik Kanadával, Szingapurral egy új megállapodáson, az Európai Bizottság, a Mercosur is szóba került már, és egy kicsit éppen ezért az az érzésünk, hogy igyekeznek kikerülni bennünket, vagy félretolni bennünket, vagy két nyelven beszélnek. Az a benyomásunk, hogy folynak a tárgyalások harmadik államokkal nélkülünk. Ez viszont nem megy amíg az Európai Parlament nem készíti el a saját kezdeményezésű véleményét. Szeretném még elmondani, hogy az Európai Bizottság és a Parlament közötti keret megállapodás azt tartalmazza, hogy minden egyes mandátumot elő kell terjeszteni a parlamentnek, annyi idő, ala, annyi időt kell biztosítani, hogy a parlamenti képviselők ezt tudjanak szólni, reméljük, hogy ehhez tartják magukat, és a mandátum tervezetek pedig ennek megfelelően alakulnak. Ez az a két pont, amiről beszélni akartam. Köszönöm, Kader. Igen, tisztelt kollégák, amit Kader Arif mondott, hogy a jövőben hogyan tárgyalunk majd a megállapodások kapcsán, ezt csak támogatni tudom, viszont azt szeretném felvetni, amiről ma beszélünk, Sliter kolléga jelentésről beszélünk, amit az Európai Bizottság előterjesztett, azzal nem vagyok elégedett, meggyőződésem, hogy amit az Európai Bizottság előterjesztett, az komoly jogbizonytalanságot jelent majd az iparnál, a beruházásnál és a szakszervezet körében is, mert látjuk, hogy a vállalatok igencsak elbizonytalanodtak, mi történik akkor, ha megtámadják a meglévő szerződéseket, hogyha az Európai Bizottság meglévő szerződések kapcsán valamilyen bíróság elé vonul, mondjuk az Európai Bírósághoz megy, és ott jogbizonytalanság van, ez nem jó az európai munkahelyek szempontjából, de ez nem jó a fejlesztési célok szempontjából sem. Schlitter kolléga erről beszélt, ha az európai beruházásokra gondolok sokra külföldön, amelyek azért hosszú távúak nagyon gyakran, akkor nyilván arra nincs nagy szükségünk, hogy a konkrét szerződések vizsgálatakor meg lehessen kérdőjelezni ezeket a beruházásokat. Éppen ezért azt gondolom, hogy nyugodt körülmények között nekünk körül még beszélni kellene. Mit kezdünk a meglévő szerződésekkel? Egy sunset clause-zal? ami azt jelenti, hogy azt valamikor az összes meglévő szerződés lejár majd, Hát én itt a térf, másik térfén vagyok teljes mértékben. Azt mondom, hogy a vállalatok számára a jogbiztonság rendkívül fontos, és az Európai Unió és tagállamainak megbízhatósága is rendkívül fontos. Ez egy abszolút prioritást élvez. Éppen ezért ezt a témát eh, meg kéne vitatni a sunset klózokkal. Az Európai Bizottságot nem tartom túl ravasznak, ahogyan itt eljár, nem túl okos, ahogyan cselekszik. Ez az egyik pont, a másik pont pedig, hogyha az Európai Bizottság egy új megállapodást akar megtárgyalni, hát akkor jó, az a javaslat született, akkor a tanácsnak kéne mandátumot adni, és hát adott esetben fel lehet mondani a meglévő szerződéseket, de ez megint csak jogbizonytalanság, és akár a zsarulás szót is használhatnám, mert ez azt jelenteni, hogy az Európai Bizottság a parlamentet is zsarulhatná, mert a mandátumok kiosztásakor ugye éppen arról van szó, hogy mi nemet is mondhatunk egy adott országgal a világban nem akarunk ilyen beruházási megállapodást, szociális oknál fogva, környezeti oknál, emberi okoknál fogva nem akarjuk, hogy ilyen legyen, és ha az Európai Bizottság bizottság nyomásgyakorlásra kap lehetőséget, úgy, tehát a tanács nem ad mandátumot, és, a, a, és a, azzal tudunk fenyegetni, hogy majd lejár az összes szerződés, és akkor az Európai Bizottság azt mondja, már pedig nekem lépnem kell feltétlenül. Nem hiszem, hogy jól tesszük, hogyha ezt a lehetőséget megadjuk nekik. Éppen ezért intenzíven kéne tárgyalni, és hálás lennék, hogyha a menetrendben is egy olyan módusz vivendit lehetne találni, hogy a módosító indítványokról folyó szavazás után kellő időt kapjunk, hogy alaposan megnézzük, hogyan tudunk kompromisszumra jutni. Köszönöm. Thank you. From the ALDE group. Uh... Az ALDE nevében Merci beaucoup. Groupe libéral et démocrate. Köszönöm szépen. Én teljesen egyetértek az előttem szóló három hozzászólóval. Azt hiszem, hogy a kérdést másként kellene feltenni, és ezt most a bizottságnak intézem. Az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban nyilvánvalóan érdekes feltenni a kérdés, és nyilvánvalóan szükség van jogbiztonságba, hiszen nem lehet bizonytalanságban élni, de azt hiszem, hogyha az átmeneti értészkedések kérdését feltesszük, ahhoz szükség van arra, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy, hogy milyen irányba megyünk-e, milyen stratégia, milyen politika legyen a beruházásokkal kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos, eh, hiszen nem lehet eh, a szekér eh, után fogni a lovakat, de mindenesen tehát a, a bizottság magának akarja megtartani a hatalmat, de hogyha a Lisszaboni szerződésnek van értelme, akkor az alapkérdéseket kell először feltenni, és számomra nem az átmeneti intézkedések a fontosak, hanem az, hogy milyen a jövőbeli beruházási politika, tehát milyen fajta e, beruházási politikát akar az Európai Unió folytatni, milyen kapcsolatokat akarunk a harmadik e, országokkal, milyenek a társadalmi, e, környezetvédelmi, emberi jogi kérdések. Tehát először foglalkozunk a stratégiával, és csak utána az ütemtervvel. Köszönöm. Köszönöm szépen. következő hozzászóló, akinek megint nem működik a mikrofonja. Sajnos nem hallják a tolmácsok, amit az előadó mond, hozzászóló mond. Jó, úgy tűnik, hogy mond, semmi sem működik, valaki más megnyomta a gombomat. E, én a bizottsági e, kollégákkal e, nem feltétlenül értek egyet. Én nem az európai szuperállam érdekeit képviselem, amit nem ezért választottak meg, hanem az, hogy az Egyesült Királyságnak a kép, szempontját kövessem. És az Egyesült Királyság szempontjából ez riasztó, hiszen itt arról van szó, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés a külföldi beruházásokat illetően kizárólagos illetékességet biztosít az Európai Uniónak. No, itt ismételhetném ezt még. Schreiter úr eh, szokásos eh, ékes szólásával és eh, bűvölésével pontosan mondta, hogy ezrei vannak a kétoldalú megállapodásoknak nemzeti szinten vannak olyan országok, ahol ezer ilyen megalapodás van, vannak olyanok, ahol alig van néhány. Ez így igaz. És sajnos egyet ke- nem tudok egyetérteni vele, hogy a különböző országok között nem lehetnek nagy különbségek. Szerintem azért különböznek az országok, mert valóban különbözőek. Az Egyesült, az Európai Uniót egy illúzióra építették, amikor arra gondolják, hogy az, gondolnak, hogy az országok különbözőek, pedig, egyformák pedig különbözőek. Nos, tehát e, a sok E nemzetközi megállapodást illetően az Egyesült Királyság, Királyságban más a helyzet. A külföldi beruházásoknak 40%-a az Egyesült Királyság felé irányul. A külső beruházásokat illetően az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb beruházó ország. Például ahogy az Egyesült Államok a legnagyobb külföld beruházó az Egyesült Királyságban, ugyanez vonatkozik az Egyesült Királyságra is, tehát ők is a legnagyobb beruházó az Egyesült Államokban. Épp ezért, hogyha megnézzük a négyes fejezetet és a nyolcas cikket, azaz tagállamok módosításáról szól, a kilences arról, hogy a bizottság nem e, engedélyezi azt, hogy egy tárgyalásokat folytassanak. A tízes szerint a bizottságot tájékoztatni kell ezekről a tárgyalásokról, és ezen kívül a bizottság követelheti, hogy részt vehessen ezekben a, ezeken a tárgyalásokon, mint megfigyelő. A 11. cikkben mielőtt a megállapodást aláírják, a bizottsághoz be kell nyújtani, és ők megvizsgálják, hogy ez nem ássa el az EU-s beruházási tárgyalásokat, vagy pedig az EU joggal nem ellentmondó-e. Nos, ezek lényegi változások, és ezek károsak az én országomnak az érdekeit illetően. És látom, hogy David Martin lefelé néz, na hát néhez, nézhet a papírjaiba, amikor azt mondta Európa, hogy ez a szerződés, ez csak rendbe teszi a dolgokat, ez ennél jóval több. Tehát a kollégáim, akiket legtöbbször tisztelek, nem látják, hogy a, az Egyesült Királysági üzleti élet és gazdaság szempontjából és az állampolgárok számára ez veszélyes. Tehát a jövőben egy frank, francia, német, zöld megvétózhat az Egyesült Királyságban munkahelyeket teremtő megállapodásokat. Az Egyesült Királyság dolgaiba állandóan beleszól az, egy, az Európai Unió. A gazdaságunkat már is megbénítanak, megbénítják azok a nem megfelelő megállapodások, amelyeket alkalmaznunk kellene. Tehát ezek a javaslatok csak az előzetes jelzései olyan dolgoknak, amelyek nagyon károsak lesznek, és kérem figyeljenek rám a kollégák, mert az, a választók ennek alapján fognak megítélni bennünket. Elnök, más megjegyzés, mielőtt a bizottságra nézek? Mauro Petricciona, Petricciona a kereskedelmi főigazgatóságnak az igazgatója szól hozzá, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Én nem kérek ki, nem térek ki az általánosságokra, csak három dologra szeretnék emlékeztetni, és pedig, hogy hogyan látja a bizottság ezt az új szakpolitikát a kereskedelmi politika keretében, és hogy eh, milyen meggondolások alapján eh, javasoltunk ilyeneket, és emlékeztetni szeretnék ennek a jogalkotási tervezetnek a fő vonulataira, és remélem, hogy ez választ, választ ad majd azokra a kérdésekre, amelyeket a bizottságnak a tagjai eh, feltettek. Nyilvánvalóan nem tudok mindegyik kérdésre válaszolni. Az EU-ban a szakpolitikák, az a, az európai külföldi beruházásokat védik meg egy vonzó, nyílt piacban. És a, nem tudjuk persze hogy megmondani előre, hogy hogyan fognak a beruházók külföldön működni. De szeretnénk hasonló bánásmódot biztosítani az európai beruházóknak a beruházási tárgyalások azok nem kiváltságokat szeretnének biztosítani sem Európában, sem a partnereknél. A bizottság úgy látja, hogy az új rendelkezéseknek a premisszája az a Lisszaboni szerződésben van. Nagyon fontos, és az bizottság is tudatában van, hogy ez az beruházási politikát egy intézményi keretbe helyezi. És ennek a parlament kap, külön, ebben a parlament kap különös szerepet. És a bizottság is meg akar felelni a szerepének ebben a tekintetben. Amikor új szakpolitikákat alakítunk ki, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy 12 1200 kétoldalú beruházási megállapodás van a tagállamokkal. De ezek azok az eszközök, amelyek megvédik a beruházákat külföldön, és a külföldi beruházásokat is arról biztosítja, hogy nem változik meg drámaian a mi ö, ö, hozzáállásunk. Tehát nagyon fontos megegyezni, hogyha senki sem támadja meg őket, akkor ezek nyújtják a jogbiztonságot a nemzetközi jog keretében. A külföldi beruházások szempontjából fontos, hogy a tagállamoknak kell-e bejelenteni, hogy van-e megállapodás, és a jogalkotás tervezet ezen akar változtatni. Tehát ekkor szükség van arra az intézményi folyamatra, amely megfelelő időt biztosít arra, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk. Épp ezért nagyon fontos, hogy olyan jelzéseket adjunk a beruházóknak, hogy az EU intézmények pont ezeket a bizonytalanságokat szeretnék orvosolni. Ugyanakkor és erről már szólt valaki ma, szeretnénk jogbiztonságot is nyújtani, és egyelőre épp ezért ezek a kétoldalú megállapodások nem elegendék. De ez nem prejudikálja a jövőbeli európai politikát a rendeletben vannak rendelkezések, amelyek már ezt a célt akarják elérni, és a vita a tanácssal és a bizottságban eh, majd eh, azt fogja bizonyítani, hogy sikerült-e elérni ezt a jogbiztonságot. És a bizottság a közleményben beszélt eh, a külföldi beruházásokról. Ez az első lépés, és ez jelzi, hogy ezt a politikát folytatjuk, és nagy vonalakban felrajzolja, hogy milyen lesz majd ez a fejlődés, amely fokozatos, előre jósolható lesz, és az EU intézményei és az érdekelt felek közötti tárgyalásokra épül majd, és alapelveket fog felvázolni, amelyek alapján rövid távon válaszokat kell majd találnunk. Ennek a rendeletnek három jellegzetessége van. Az egyik az, hogy a szerződés keretében eh, legalitást eh, biztosít ezen szerződések eh, létezésének, de nem nyújt további illegális tartalmat nekik. Ha megsértik ezt a szerződést, azt a rendelet tervezettel nem lehet egyeztetni. Tehát az összeférhetetlenséget megszüntetjük, és a bizottságnak a joghatóságába tartozik, hogyha szükséges, akkor megfelelő jogi lépéseket tesz. Ezzel a rendelettel nem akarjuk megváltoztatni a jogi helyzetet, csak szeretnénk az összeférhetetlenséget megszüntetni, amikor az illetékességről van szó. Második, a tagállamokat továbbra is kivételesen jó, feljogosítjuk arra, hogy kétoldalú tárgyalásokat folytassanak, de ez korlátozott időben történhet csak meg. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy fokozatos lesz ennek az EU politikának a kialakítása. És még akkor is, hogyha meg lenne e, a forrás és a tudás, akkor is lényegében lehetetlen lenne 1200 megállapodást egyik napról a másikra e, e, helyettesíteni. És az EU szakpolitikának a felállítása épp ezért fokozatos lesz, és az átmeneti ez, eszközöket épp ezért akarjuk létrehozni, hogy ezen a helyzeten javítsunk. Aztán a tagállamok újra tárgyalhatják a megállapodásokat, ugyanis sok megállapodás nagyon régi, de ezekben voltak megújítási záradékok, és szeretnénk, hogyha a tagállamok ezeket aktualizálnák, de ebben a keretben. És ez egy másik oka is a annak, hogy a tagállamok kezébe hatalmat teszünk, ugyanis ezen megállapodásokban vannak összeférhetetlen pontok, és ezért kell a tagállamoknak újra tárgyalni ezeket a megállapodásokat. Tehát van, e, ezért biztosítottunk kezd arra, hogy újra tárgyalják ezeket a pontokat. És a harmadik jellegzetesség, és ez az utolsó megjegyzésem, az elállási záradéknak a felülvizsgálata. Megpróbáltuk világosan és pontosan meghatározni az elállási engedélynek a kérdését. Nyilvánvalóan ezt mind a parlamentben, mind a tanácsban még meg kell tárgyalni, de megpróbáltuk minél pontosabban meghatározni. Ugyanis továbbra is tény, hogyha ha szerződéssel összeigyezhetetlen valami, akkor a bizottságnak kell, hogy legyen illetékessége abban, hogy, újra, hogy megújítsák ezt a megállapodást. Nem kell feltetlenül a bírósághoz fordulni, hogyha ehhez ez megvan a szükséges eszköz. Aztán van egy konzultációs záradék is a rendelet szerint, tehát hogy a tagállamokkal konzultáció során oldjuk meg a problémákat. Ugyanakkor tény, hogy van egy új szakpolitika, átmeneti mechanizmus, ez kivételes. Hogyha azt látjuk, hogy az EU politikának ellentmond a tagállamoknak az illetékessége, akkor a bizottság ezt kimondhassa. És van elég jogi garancia, hogy ez így történjen. Utolsó, legutolsó megjegyzésem azokkal a kérdésekkel kapcsolatos, amelyet a tagok vetettek fel. egy dokumentum és jogi eszköz csomagot próbálunk összeállítani azért, hogy világossá tegye az, hogy milyen lesz majd a biroházási politika. Ez nem lesz teljes, mert nem áll rendelkezésünkre minden elem, de megpróbáljuk minél teljesebbé tenni ezt a csomagot. A beruházás liberalizációját illetően van jogkörünk, de nincs jogkörünk a beruházás védelemre. És vannak olyan esetek, amelyek a kereskedelmi partnerek, azok előfeltételévé tették ezt a kereskedelmi tárgyalásoknak. És mivel nem mondhatják azt, hogy mi nem tárgyalhatunk arról, ami számunkra érdeket jelenteni, de a bizottság szeretne kiegészítő tárgyalási mandátumot kapni. De ezek a tárgyalások nem történnek meg holnap. Szerintem nem történik meg, mielőtt a parlament lejár, lezárja a beruházási tárgyalásokról szóló vitát. Az új tárgyalásokat illetően meg kell vizsgálnunk, hogy például Kínával kapcsolatban lehet-e új tárgyalás. Először hatástalanulmány lenne, nyilvános konzultáció, aztán a parlamentnek is benyújtjuk, mint ahogy mindegyik mandátumot is ezt vizsgálatra és aztán meglátjuk, hogy majd egyáltalán megkapjuk-e a mandátumot, az illetékességet. És, és egy ilyen folyamat hosszú időbe, ö, ö, időt vesz igénybe, de nem szeretnénk, hogy prejudikálná a politikáról való tárgyalásokat. Végül pedig mind a parlamentnek, mind a tanácsnak segítene, hogyha lenne néhány eh, konkrét példa arra, hogy milyenek lennének ezek a tárgyalások, eh, mind a rendelettel kapcsolatban, eh, mind a, a vita, vitával kapcsolatban. Ezt mi nem tudtuk a közleményben absztrakt módon megfogalmazni, de megpróbálunk majd konkrét példákat hozni arra, amikor a partnerek azt kérnek, hogy mi is tárgyaljuk, és remélem, hogy ez segíteni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kért valaki szót? Um, please. Ich habe nur eine Nachfrage an die Kommission. Ich wollte das in meinem ursprünglichen Beitrag nicht allzu sehr bizottsághoz egy kérdés. Nem akartam ezzel kapcsolatban először felszólalni, de nagyon alapos áttekintést hallottunk. Megvizsgálták-e ezt alaposan? Azt alaposan, hogy a jelenlegi megalapodásokat ki lehetett kiterjesztése e, összeütkezésbe kerülnek-e e, a Lisszaboni szerződéssel és az egyéb megalapodásokkal? Hiszen Lisszabon arról beszél, hogy az Európai Bizottság eh, legyen felelős ezen ügyek letárgyalásaira a tagállamok helyett, ez világos, de a bizottság tisztában van-e ezzel? Hiszen a bizottság mindig is az eh, szerződések, az európai szerződések figyelemmel kísérésért volt felelős az elmúlt évtizedben ebben az ügyben, hiszen eh, ugye több mint ezer tagállami szerződés létezik, Most függetlenül attól, az egy dolog, hogy nem hagynak jóvá olyan megalapodást, amely a megalapodásokat sérti, de az elmúlt évtizedben nem vizsgálták ezeket a konfliktusokat? Vagy aludtak, vagy, vagy mit csináltak? Hirtelen miért vizsgáljuk ezt mind amikor az elmúlt két évben is fennálltak ezek a, a megállapodások. Elnök, kérem a bizottságot, hogy válaszoljon. Thank you, Chairman. I, believe that um, there's been some criticism of the transparency Nos, a bizottság áttekinthetőségre vonatkozó követelménye pontosan e, azon alapul, amit az elmúlt húsz éven tapasztaltunk. Az Európai Bizottságnak kevés beleszólása volt abban, hogy hogy nézzenek ezek a két oldalú megalapodások. A tagállamok ezekről nem számoltak be, ezeket nem voltak kötelesek megmutatni a bizottságnak. Ezen túlmenően a bizottság jó néhány tagállamot bíróság elé citált, pontosan azért, mert az alapszerződése eh, nem volt összeegyeztethető egy-egy megalapodásuk. Nos, ezek a megállapodások, ezeket, ezeket bona fide tárgyalták le, eh, nem mondom, nem sejtetem, nem célzok arra, hogy a tagállamok eh, szándékosan sértették volna meg az alapszerződéseket, Azonban néha bizony fölmerült az idők során az összeütközés. Amikor a bizottság tudott, akkor lépett, vagy megkérte a, biz- a tagállamot, hogy tárgyalja ezt újra. Ennek az egyik példája a 2004-es bővítés idején volt megfigyelhető. Akkor jó néhány e, csatlakozó tagállam nagy e, átfogó változtatásokat e, tárgyalt le két adó megalapodásai kapcsán. Más alkalmakkal véleménykülönbség alakult ki a kapcsolatban, hogy, hogy valóban összeegyeztethetőségi probléma fennáll vagy sem, és ilyenkor a bizottság bíróság elé citálta az ügyet. Tehát 1200 megállapodásról beszélünk körülbelül. A bizottság ezeket alaposan áttekintette, időbe fog telni, kerülni, amíg ezek az ügyek megadásra kerülnek, de kell valami eljárás arra is, hogyha újabbak merülnek fel, akkor ezeket hogy kezeljük. Úgy gondolom, hogy egy egyeztetési mechanizmus megoldaná ezt a kérdést, ami azt jelenti, hogy a meglévő kétoldalú tárgyalások újra tárgyalása során a tagállamok megjelölhetik azt, hogy ezeket az ütközéseket hogy tudják orvosolni, attól, anélkül, hogy a két adott megalapodásnak az érvényességét föltétlenül megkérdeznénk. Úgy gondolom, hogy ez a mechanizmus kiállja a próbát, és svájci óra mechanikájával fog működni, Eh, pontosabban, aki ezt mondja, hogy így fog működni, annak nyilván nincs igaza, mert semmi nem így működik, de úgy gondolom, hogy fontos eszközt adunk eh, az átláthatóság megteremtésére az illetékesek kezébe. Elnök, köszönöm. Eh, Kásvicer úr, vagy más szeretne felszólalni? Nem akarnak beszélni? Szeretném meghallgatni a tanácsot. Elnök, a tanács véleménye nem áll rendelkezésünkre. A tanácsnak joga van arra, hogy eh, a nyilvánítástól tartózkodjék e pillanatban. Végső megállapodás, meg, meg eh, végső véleményként, záró gondolatként esetleg az ütemezésről hatnánk -e valamit. Nem halljuk sajnos a felszólalót. Most már működik? Jó. E, belga barátaimnak e, tettem egy megjegyzést franciául az imént. Nos, úgy gondolom, hogy a mai egész vita, nos, van itt egy helyzet, és mindenki más szeretne. Jó lenne, hogyha minden ország a lehető legjobban tárgyalna, kufárkodna, ez lehetne az egyik jó, a másik meg legyen minden pálya kiegyensúlyozott, minden e, esély Eh, egyenlő, a jogi keretek legyenek pontosak, eh, eh, és ne legyenek félreértések, és győzzen a legjobb, de ma ez nem létezik. A tagállamok törvény, szabály, megalapodása is megvannak, nekünk pedig megvannak az alap szerződéseink. Tehát olyan két szék közt pad alatt helyzet van, amit egyik fél sem szeret. Azonban az összes tagállam aláírta azt, hogy a közös eh, megállapodásokat követjük, akkor is aláírták ezt az alapgondolatot, hogyha nem tetszett nekik a dolog különösképpen. Nos, úgy gondolom, Kaspari úr, ön a jogbiztonságot említette leginkább. Valóban, ez rendkívül fontos, hiszen ha ez nem valósul meg, akkor senkit nem segítünk. Tehát kell egy átmeneti időszak, egy átmeneti mechanizmus, ezt szem előtt kell tartani. Ugyanakkor jogi bizonytalansága a jelenlegi helyzet is, amikor azt mondja a szabálykönyv, hogy az EU dönt, és mindenki más, egy, mindenki egyébként pedig e, azt a szabálykönyvet e, követi, amelyik az egyes e, kétoldalú megalapodásokban van be, betonozva. Nos, hogyha rettenetesen hosszú átmeneti időszak rendelkezésünkre, ez a helyzet akkor se lenne kielégítő, különösen hiszen ennek a helyzetnek eredményeként bizonyos konfliktusok valóban az Európai Bíróság előtt fognak fölbukkanni, más esetekben pedig más ENSZ ügyekben döntő bírósági esetek elé kerülhet az ügy, ahol egyáltalán nem ismerik a bírókat, nem tudjuk, mik az eljárások. Tehát van egy közös alapszerződésünk, amelyet szabálykönyvként használhatunk, játékszabályként használhatunk. E, kezünkben van a lehetőség, hogy eldöntsük, hogy e, hogyan oldjuk meg a jelenlegi konfliktusokat házon belül. A sunset klauzulával kapcsolatos választ én sem hallottam, és Kader Arif úrnak említem, hogy beszélgetnünk kéne jó sokat, hiszen ennek más jelentése is van, ha tudom, akkor ez még nincs eldöntve egészen, de ha, ha jól tudom, akkor lehet erről szó. Valójában én nem, nem francia, német, zöld vagyok, hanem viking északi utal vissza a felszólaló a brit képviselő korábbi megjegyzésére. Ezt nem azért mondtam, mondja a képviselő. Térjünk vissza a tájra. Svédországnak is vannak megállapodása, és biztos vagyok abban, hogy a saját kormányom szeretné ezeket megtartani, és szeretné a kezében tartani a hatalmat. Ettől függetlenül egy új szabálykönyv eh, eh, áll hever az asztalon, amely érvényes, nagyon sajnálom, hogy ez az Egyesült, hogy ez Nagy-Britanniát nem teszi boldoggá, de ezt közösen elfogadtuk, ezt szerint kell játszanunk. Aztán valaki említette, hogy elképzelhetetlen. Nos, én azt mondanám, hogy az is elképzelhetetlen, hogy az új megalapodásokat az Európai Parlament bevonása nélkül kössék meg. Ez egy másik elképzelhetetlen fordulata lenne a sorsnak. Úgyhogy örömmel fogadom, hogy már most említette, hogy milyen fontos irányelveket kérni a kapcsolatban, hogy a jövőbeni eh, eh, mechanizmusok hogyan működnek majd. Úgy gondolom, hogy helyes, hogyha erre hogy eh, visszatérünk arra, hogy hogy tudjuk a meglévő konfliktusokat kezelni, ez az egyik jogbizton, jog, jog, jogi bizonytalanság egyik alapja. Végül van egy dolog, amit elfelejtettem említeni, mégpedig az a portfólió beruházás. Hogy kezeljük ezt? Megkérnék mindenkit, hogy gondolkodjon ezen, mert a jelentésemben esetleg később kitérek erre. Aztán Kaspari úr még említette az ütemezést is. Úgy gondolom, hogy inkább jobb legyen, mint gyorsan az asztalra kerüljön az anyag fontosabb a minőség, mint hogy mennyi időt nyerünk. Ha a bizottság nem is készül el időre, nyilván jó lenne, hogyha mi addigra már kész lennénk a saját véleményünkkel, de a minőség számít. Jó lenne, hogyha minél több megállapodás megszületne minél hamarabb, ez az egész eljárás jövőjét kedvezően befolyásolná és remélem, hogy a tanács időben meg tud bennünket megkeresni, és elmondja véleményét, hiszen ez az egyik legnagyobb akadálya a változásnak. Mert önöknek korábban hatalma volt, önök erről a hatalomról úgymond lemondtak, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. Sokan vannak, akik nem szeretnek lemondani bizonyos hatalmakról. Lehet, hogy a konfliktus inkább közöttünk és önök között vannak, van, és nem a parlament és a bizottság között és akkor meglátjuk, hogy hogy lépünk előre. De hogy előre kell lépni, az biztos, hiszen a helyzet további jogi bizonytalansághoz vezet, fog vezetni, hogyha nem dolgozok ki ezeknek a feladásának a lehetőségét. Ez lenne a legrosszabb megoldás. Mindenkinek van hatalma arra, hogy a megállapodásokat szabotálja, ne alkossa meg a megfelelő törvényeket, jogi anyagokat. A bizottság új megállapodásokat akadályozhat meg, a régieket bíróság licitálhatja, és folytathatnám a példákat, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg tudjuk találni a legjobb megoldást a jövőre nézve. Elnök, van elképzelésük, hogy mennyi időben fog telni a véleményük megfogalmazása? Nem hallottuk a választ sajnos. Let's move to point. Elnök, akkor lépjünk tovább a 14-es napirendi pontra. A 2011-2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé címmel. Az Indus szakbizottság koordinátorai júliusban úgy döntöttek, hogy adjunk véleményt az itre hiszen ők a felelősek ezért a dossziért, az ITRA jelentés elfogadására valószínűleg szeptember végén már sor kerül, ezért a mi rendelkezésünkre álló idő megválására rövid. Ezért a módosítók határideje szeptember másodika dél. A végleges véleményre pedig a következő ülés alkalmával szeptember 28-án kellene szavaznunk. Jelentéstevőnk e dosszié kapcsán Ian Zahadil úr, aki azonban ma nincs velünk, úgyhogy megadom a szót Robert Störvi úrnak, aki vállalta, hogy tervezetet ír ezzel kapcsolatban. Megadom a szót. Mr. Zaradil, send... Köszönöm, elnök úr. Zaradil úr az elnézését kéri eh, az elnök úrnak, eh, nem tud itt lenni. Eh, megpróbálom előadni az anyagot, egy kicsit lektorálom is a szöveg angolságát menet közben. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy a belső energiapiacot egységesebbé tegye, miközben az tagállamok számára lehetővé teszi saját energia mérlegük meghatározását, mondja a szöveg és aztán tovább eh, fogalmaz, miszerint a verseny, a biztonságos ellátás, az előtt biztonság és a szolidaritás rendkívül fontosak, hiszen a 21. század energia kihívásai iszonytatóan nagyok. Eh, fontos a források, az elszáll, ellátási útvonalak és eh, az infrastruktúra biztosítása, az okos hálózati megoldások, biztosítása, a hálózatok összekapcsolása, mindezek kulcsfontosságúak az Európai Unió ellátásában. A szinergiákat kell kiépíteni az Európai Uniós energiastratégia és a külső kapcsolatok között, mind a stratégiai energiabeszállítókkal kapcsolatban, mind a nyersanyag hozzáféréssel és energiaellátása kapcsolatban a piaci árak érvényesülése érdekében szükség van az Európai Unió szabályaival összeegyeztethető energiaszabályozási anyagok elfogadására figyelembe kell venni a világkereskedelmi rendszer vonatkozó rendelkezéseit és elkötelezettségeinket etéren. Végül, de nem utolsó sorban megerősítjük, hogy rendkívül fontos az Európai Unió közvetlen külföldi beruházási tevékenységének érdekében, hogy az energiainfrastruktúra eh, modernizálását előmozdítsa a fejlődő országokban, PPP konstrukciókban és közös vállalkozások keretein belül, ezzel biztosítva az energia mérleg diversifikálás sokszínűsítését, több lábra helyezését ezekben az országokban. A módosítókat is fel fogom olvasni, jó lehet itt kisebb módosításokat kellett végrehajtanom, mert az angolsága nem volt megfelelő a szövegnek. Tehát nem egészen azt hallják majd, mint ami a szövegben van, de bátorítjuk az EU-s tagállamokat, hogy támogassák a szlodaritást, az energiakihívásokkal szembenézve a 21. század felé menendő másrészt a 194 TFU rendelkezés értelmében a pozitív energia ügyre is hivatkozunk. Elnézést kérek még egyszer, hogy Zahradil úr nincs itt. A véleményeket természetesen el fogom juttatni Zahradil úrhoz. Elnök, köszönöm szépen, hogy helyettesítette Zahradil kollégánkat. Megnyitom a vitát. Janik Zadó úr a zöldek részéről. Merci. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok. Néhány megjegyzésem lenne. A javaslat a kapcsolatban. Meglep, hogy ebben a tervezetben nem látom az európai szintű konszenzust úgy tűnik, hogy európai szinten, mindegy, hogy a nyersanyag stratégiában, vagy energiastratégiában van egy e, energiahatékonysági első célkitűzés. E, az egész európai stratégiát e, arra kell állítani, hogy, hogy hogy lehet a külső energiához hozzáférni. Ez szerintem rossz végéről fogjuk meg akkor a dolgokat, hiszen elsősorban az energiabiztonságot kell Európában biztosítani, és ezek az európai szintű infrastruktúráktól függenek, és nem annyira az energiagazdaságtól. Szerintem ez a, az energiahatékonysági energiáknak a kialakításától függ, és ez az exportpiacoktól is függ. A kínai terv az 230 milliárdot tervez az éghajlatbarát ö, ö, ö, energiák kialakítására, és ez csak 25 milliárd az Európai Unióban. Tehát az energiahatékonysági energiákat kell kialakítani először, és európai konszenzus egyelőre a, a megújuló energiákkal kapcsolatos, mert a nukleáris energiával kapcsolatban nincs ilyen konszenzus. Tehát szerintem először európai konszenzust kellene kialakítani azokban a témákban, amelyek nem konfliktust hoznak létre. Tehát szerintem egy európai energiastratégia az azt jelenti, hogy messzebb megyünk el, mint a szubszidiaritást elfogadjuk. Tehát az energia mix keverék az mindegyik tagállamtól függ vannak e, e európai kötelezettségek a megújuló energiákkal kapcsolatban, és pedig az, hogy az, az energia mix az az európai szabályoktól is függjön, ne csak a szagállamoktól. Köszönöm szépen. Jó, akkor milyen javaslatok vannak a, e, arra, hogy javítsunk ezeken a kérdéseken? Köszönjük. Én tudtam követni az ön megjegyzéseit. Van-e más megjegyzés? A többi képviselőtől. Nos, akkor nézzük az Energiafőigazgatóságnak a képviselőjét. Nem, nincs itt senki sem az energiafőigazgatásról, akkor a kereskedelmitől akar hozzászólni valaki, nem? Én továbbadom majd ezeket az üzenetet a kollégámnak. Nem tudom, hogy az atomenergiával kapcsolatban mit fog gondolni, de azért átadom. Ha bár ez a gondolat egyre nagyobb népszerűségnek örven. Akkor az utolsó napirendi pont a 15-es. és ezért azt javaslom a koordinátoroknak, hogy amikor ezt a pontot lezárjuk, akkor azután 5 perccel kezdjük a koordinátorok ülését. Rendben? Jó. Nos, akkor nézzük a 15-ös pontot. Második eszmecsere az EU-n kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia. A Költségvetési Bizottság részéről van, tehát ők az illetékesek, és William Dartmouth a névélemény előadónk. Köszönöm szépen, elnök úr! A vélemény, amikor megjelenik majd, az én, táj, tehát az én véleményemet, vagy az engemet tájékoztatok véleményeit fogja tükrözni. Most csak bevezetőként szeretnék arról beszélni, hogy ez miről szól hozzátenném, hogy lehet, hogy egy kicsit ismételni fogom, amit hat héttel ezelőtt mondtam, de hát már eltelt azóta hat hét, és aki, hogyha van olyan valaki, aki emlékszik még rá, akkor annak, annak bocsánatát kérem, hogy ismétlem magam. Köszönöm az odaadó Európai Beruházási Banki segítőimnek a munkát, és hogy időt szakítottak arra, és hogy világosát tették számomra a kérdések csak egy részét. Lényegében arról van szó, hogy van egy létező garancia az EU költségvetéséből, az Európai Beruházási Banktól, a 25,8 milliárd euróról. Ez 2011. októberében megújítható. Ezen kívül van két milliárdos garancia is, amelyet ugyanakkor jóvá hagynak, amely lehetővé teszi az intézményeknek, hogy bővítsék a munkájuknak a határait. És nagyon sajnálom, hogy Schleiter úr elment, mert más szempontból nézzük ezeket a kérdéseket, és és azt hallhatta volna, hogy javaslatainak rossz, több nagy része az terméketlen talajra hullik. Nos, itt ezek a projektek az ihajlatváltozásokkal kapcsolatos, meg helyi fejlesztésekkel. És azon országok körét is kiterjesztették, amelyeknek kölcsönt nyújthatunk. Belarus, Irak, Kambodzsa, Líbia és Izland lesznek az új országok. Ezen kívül honnan hozzátenném, hogy az Európai Beruházási Bank kölcsön, rekord, kölcsön híre az nagyon jó, és csak Argentína és Jugoszláv köztársaság nem fizetett. Argentina azért, mert nagyon sok gazdasági válság volt, és a jugoszláv köztársaság pedig azért, mert megszűnt létezni. De az argentin kölcsönt azt újra ütemezték, és nem volt anyagi veszteség. A jugoszláv kölcsönt ö, ö, ö, azt kiosztották, szétosztották a jugoszláv államok utódállamainak, utódállamának. Most nem akarom őket felsorolni, különösen azért, mert az egyik név az a különösen görög kollégák számára eléggé vitás kérdéseket vett fel. Nos, tehát nem volt neki veszteség. Ezen kívül hozzátenném, hogy az Európai Beruházási Bank nagyon jól tökésített, épp ezért e, több pénzt e, kölcsön tud adni, anélkül, hogy a harmadik részű tőkét e, kívánna. A másik megjegyzés, hogy ezek a nagy számok felső határokat jelentenek, nem célkitűzéseket. Tehát az elvárás az, hogy a kölcsönadott pénz az valóságban kevesebb lesz, mint ez a 25,8 milliárd, és a egy milli, két millió, milliárd eurós növekmény. A több EU és nem kereskedelmi célkitűzés is van, és ezek a garanciák a plusz kockázatot is csökkentik. Hogy ezt megfelelő perspektívába helyezzük, ez a további összeg, ez további 9%-ot jelent. Végső megjegyzésem, amelyet egy kicsit szerkeztek, az, hogy az Európai Parlament jelentés nyomást gyakorol az Európai Fejlesztési Bankra, hogy fejlesztési kölcsönöket nyújtson, és azért, hogy ezek a kölcsönök azok start intenzívek legyenek, tehát hogy több alkalmazottat több támogatást jelentsenek a kiegészítő kölcsönök szempontjából. Ez plusz funkciót is jelent az Európai Beruházási Banknak a jelenlegi feladataihoz képest. És a kollégák ne felejtsék ezt el, amikor azt mondják, hogy az Európai Beruházási Bank több kölcsön nyújtson fejlesztésékre. Nos, én készen vagyok most az eszmecserére. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor Kutás kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint az első eszmecsarnyi során is mondtam, az EBB kölcsönei az európai beruhá- a, a világbanknak a kölcsöneinek a felét jelentik. Tehát ezt látható módon kell ö, ö, ö, végrehajtani, például a változási projekt projektek, a fenntartható közlekedés, stb. a KKV-k számára nyújtott kölcsönök szempontjából. Nos, ezt fenn kell tartani, mert így harcolhatunk például a munkanélküliség ellen, és ösztönözhetjük a partneri kapcsolatok kialakítását harmadik országokkal, és így lehet a szegénység ellen harcolni és fenntartható fejlődést biztosítani. Rövid megjegyzésem lenne, mely számomra fontos. Azt hiszem, hogy az éves értékelések a kölcsönök hatékony felhasználását illetően nagyobb átláthatóságot igényelnek, és az administratív akadályokat is el kell kerülni. És az új garanciák épp ezért szükségesek. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Már az előző eszmecserén is beszéltünk arról, hogy az EBB illetékeséget kapott az éghajlattal kapcsolatban. Ez nem okoz nagy problémákat, feltéve, hogy egyetértsünk a kritériumokban, tehát hogy hogyan osztják ki ezeket a garanciákat. Egyelőre nem léteznek ezek a kritériumok, tehát hogy az éghajlatváltozástnak kedvező, elleni harcnak kedvező projekteket részesítsék előnyben. Ez jelenti például, hogy a széndiokszid megkötés és raktározás azok olyan projektek, amelyeket nem zárnak ki az EBB hatáskéről. No most akkor miért akarunk ilyenfajta mandátumot? Hiszen vannak olyan projektek, amelyek nem szolgálják az éghajlatváltozás elleni harcot, épp ezért ezeket ki kéne zárni ebből a mandátumból. Köszönöm szépen a bizottság részéről. Stefan Appel. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját, ez hozzá. Nem kapcsolva a mikrofonodat. Draw the microphone closer to you, please. Kérem, közelebb beszélni a mikrofonhoz. Sajnos továbbra sem lehet hallani. Does this work? Ah, okay. Yeah. Okay, no, thank you very much. Uh, I don't have to add a lot. Köszönöm szépen, sokat nem tennék ahhoz hozzá, ami elhangzott eddig is. A bizottság javaslatát világosan megismertük. A meglévő jogalap miatt volt erre szükség. Azt szeretném kiemelni, hogy a jelenlegi döntés a 2011. októberi dátuma kapcsolatban azt jelenteni, hogy új döntés nélkül az RVB nem tudna újabb eh, garanciákat biztosítani. Nem tudom, hogy eh, talán kollégánk is itt van a banktól, eh, lehet, hogy ő tudna választ adni a klímaváltozással kapcsolatos kérdésre. That's all right. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Sokat nem szeretnék mondani ahhoz képest, ami már elhangzott, csak hangsúlyoznám ezt az alapvető pontot, hogy a bank ezen az Európai Unión kívüli eh, eh, területen politikai mandátumok alapján tevékenykedik, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniós politikákat hagyjuk végre, ez a kiindulási pont, amikor a kritériumokkal kapcsolatban választ adok, különösen a klímaváltozással kapcsolatos intézkedésekkel kapcsolatban. Nagyon szívesen lennék, hogyha ez a mandátum magában foglalná ezeket a kritériumokat is, ez nyilvánvaló dolog, és nincs is rejteni valónk ezzel kapcsolatban, úgyhogy vissza fogunk térni ezzel de meggyőződésem, hogy nem a banknak kellene eldöntenie, hanem önöknek és a tanácsnak. Ehm, hiszen nem csak egy EU e politika van, van egy energiapolitika is, van egy, e, egy e, klímapolitika is, úgyhogy ha bizonyos ügyeket az energiabiztonsági eszközökkel kell szabályoznunk, akkor nem biztos, hogy a klíma eh, intézkedési csomag eh, hatája alá kell, hogy ezek kerüljenek, lehet, hogy más forrásokra van szükség. Ezeket tisztázni kellene, szeretnék a kritériumokat természetesen bemutatni, hogy átláthatóak legyünk és válaszolni tudjunk az önök igényeire, és utána meg tudjuk valósítani azt, amit ezen a szinten eldöntöttünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Ezt a vitát akkor lezárnám, és átadnám a szót zárásként a jelentéstevőnek. Köszönöm, nagyon kevés mondani való maradt, csak a jegyzőkönyv kedvéért. Hat héttel ezelőtt azt mondtam, hogy az EB eh, a eh, eh, ez képes kerül fele akkora. Nos, a lényeg az, hogy nagyon lényeges szerepet játszó intézményről van szó, és amit ez az intézmény tesz, az bizony kihat e, a világra. Más e, bizottsági tagok tudni fogják, hogy nem gyakran értek egyet kollégáimmal, de most teljes mértékben értek. Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások valóban méltányos arányt. Elnézést, hogy javítsam magamat a kis és középvállalkozások teljes mértékben hozzáférhessenek ezekhez a kölcsönökhöz, ezekhez a hitelekhez. Ezt a véleményben is meg fogom fogalmazni, majd meg fogom írni. A banknak nyilván van feladata a klímaváltozása kapcsolatban, de ezt pontosítani kell. Az Európai Parlament feladata, hogy ez mennyire erősíti meg ezt a, ezt a feladatkört. Ezen kívül szíven ütött az energiabiztonság ügye, ez teljes mértékben kívánatos és legitim cél. Ez egy nem kereskedelmi cél. hogy a hitelek egy részének az a feladata, az a célja, hogy az energiaellátás biztonságát biztosítsa, ami nem gazdasági cél feltétlenül, de ezzel kapcsolatban is visszatérek majd a véleményemmel. Önök, köszönöm szépen, akkor ezt a vitát le is zárhatjuk ezzel. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a véleménytervezet vitájára szeptember végén kerül sor 28-án vagy 29-én jövő hónapban. Köszönöm szépen, most egyéb ügy nincs az asztalunkon ezért mindenkinek köszönetet mondok az együttműködéséért a következő ülésünkre. Szeptember 28-29-én kerül sor. Az első 9 órakor kezdődik. Ahogy megállapodtunk, a koordinátok koordinátorok ülését 5 perc múlva tartjuk, megkérek mindenki mást, akinek nincs joga hogy arra, hogy a koordinátorok ülésen részt vegyen, hogy most hagyja el a termet. Köszönöm szépen!